Neil Parrish úr kérdése a mediterrán étrend UNESCO kulturális örökségbe való jelölésére vonatkozóan. Parrish úr, 5 perc beszédidőt kap. Elnök úr, örülök, hogy Ön jónak tartja a mediterrán étrendet, és ön is követi. A mezőgazdasági bizottság elnökeként ez csak dicsérhetem. Ugye az egyik pillanatban az állatok szállításáról beszélünk, a másik pillanatban pedig a mediterrán étrendről, ezek összefüggenek. A mezőgazdasági bizottság elnökeként elsősorban arra törekszem, hogy amikor július 16-án a miniszterek, agrárminiszterek tanácsa összeült, nos, hogy ezután azon legyek én is, mint a bizottság is, hogy a mediterrán étrendet az EU javasolja az UNESCO-nak kulturális örökség listájára való felvételre. Az Európai Bizottság tervezi -e, hogy egy koordinált stratégiával támogatja meg ezt a jelölést, vagy sem. Most lenne jó lendületet adni az ügynek. Én itt a mezőgazdasági bizottságot képviselem, de talán valamennyi képviselőt annyiban, hogy mindenki követ valamilyen étrendet. És Európában szerencsére a kultúrák különbözőségének köszönhetően nagyon változatos étrendet alkalmaznak a konyhák. A mediterrán ezek közül kiemelt jelentőségű. Miben is áll ennek a különlegessége? Ez egy olyan étrend, amelyben sok a hal, a terítetlen zsírsav, a zöldség, nagyon ízes étrend, és az én méretemben is látszik, hogy nagy híve vagyok. Nagyon egészséges étrend, sok benne az antioxidáns és a koleszterin szintet csökkentő hatása van. A szívnek ez különösen jó lehet. A kutatás szerint a demencia megelőzésének is kiváló eszköze lehet. És láthatóan nem csak a mediterrániumban élők szeretik, hanem sokan mások is. Sokan azért utaznak mediterrán országokba, hogy élvezhessék ezt a kulturális örökséget, nem csak a napsütés miatt. Szerintem ezt tényleg komolyan kell venni a mai világban, amikor ugye azt látjuk, hogy egyre több az univerzál, egyre több dolog összemosódik, univerzálisá válik, és a fogyasztókat ugye bombázzák a gyors étteremláncok reklámjaikkal, és Európában is nagyon jelentős hálózatot építettek ki. Én nem mondom, hogy ne legyenek gyors éttermek, de szörnyű lenne, hogyha az Európán, Európában átutazva az ember mindenhol csak ugyanazt ehetné, ugyanattól a cégtől. Ez USA-ban, az USA-ban már így van. A nyugati part környékén különösen már ez a helyzet az USA-ban, hogy nincsen, nincs is más. Tehát támogatjuk a mediterrán étrendet, mint kulturális örökséget, a kulturális sokféleség részét, és lehet, hogy érdemes lenne más étrendeket is fontolóra venni Európában szokásos étrendeket, ugyanilyen védelemre érdemesek ugyanis. Tehát nem azért jöttem ide, hogy csak a mediterrán étrendet proponáljam. Sok egyéb európai étrend van, amely legalább ugyanilyen jó, csak másképpen jó. Ez tehát a kezdet, most azt szeretném tudni a bizottságtól, hogy hogyan kívánják megtámogatni ezt a jelölést az UNESCO-nál. Jó lenne, hogyha minél előbb megkapná ezt a státuszt a mediterrán étrend. Köszönöm. Eh, Köszönöm, Peris kolléga. Spilla biztosnak adom meg a szót a bizottság álláspontját fogja bemutatni nekünk. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Szeretném hangsúlyozni az egészséges táplálkozás fontosságát. Önök, mint az Európai Parlament képviselői ismerik azt, hogy a fehér könyv foglalkozik az egészségügyi problémákkal, amelyek a táplálkozásból adódnak, illetve a túlsúlyból. 2007-ben készített a bizottság egy ilyen fehérkönyvet, és ez elfogadásra került. Ebben a fehérkönyvben az összes közösségi politika összefoglalásra került, és mindez hozzájárulhat a megelőzéshez, a túlsúly megelőzéséhez, illetve a táplálkozási szokások megváltoztatásához regionális politika, a képzési politika, a statisztika, a mezőgazdasági politika és az oktatás is szerepelnek ebben. Ez az első kezdeményezés a bizottságnak, az gyümölcs szétosztás az iskolában egy ilyen kezdeményezés. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy gyermekeink egészségesen táplálkozzanak. 2009 és 2010 között valósítjuk meg ezt a kezdeményezést. 90 millió eurót szántunk erre a gyümölcs és zöldség megvásárlására az iskolák számára. A célok között szerepel a mediterráni térség táplálkozási szokásainak felvétele az Európai Kulturális Örökségbe. Márkosz Kipriánó biztos, a tanács, mezőgazdasági tanács ülésén foglalkozott 2007. júliusában ezzel a témával. A bizottság üdvözli a kezdeményezést, mert ez a kezdeményezés hozzájárulhat ahhoz, hogy az egészséges táplálkozási szokásokat javítsuk, és még jobban előtérbe helyezzük az egész Európai Unióban. A bizottságnak egyelőre még nincs formális joga ahhoz, hogy ezt a javaslatot beterjeszte az UNESCO-nak, hiszen a bizottság nem tagja az UNESCO-nak, éppen ezért nem vehet részt ebben a döntéshozatali folyamatban. Ettől függetlenül remélem azt, hogy a tagországok biztosítják a javaslat benyújtását az UNESCO-hoz, és mindez sikerül. Most pedig a frakciók szószólói következnek. Rosa Miguel lesz asszony először is, a szocialista frakció részéről, három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak a támogatásért, amiről tanúbizonyságot tett a jelölés témájában, itt a mediterrán étrend jelölésekor, itt a világörökség részévé való tételről van szó. Ez egy kulturális örökség valóban, és a étrend többet jelent, mint maga az étkezési szokásrendszer. Ez egyfajta modell, és nagyon fontos az egészséges életmód szempontjából, nagyon fontos annak megakadályozásában, hogy különböző betegségek kialakuljanak. A mediterrán étrend kiegészítéseként mondom ezt annak, amit Nilferés úr mondott, több mint egyszerűen táplálkozás. Ez egyfajta kulturális modell, az együttétkezés, az élet élvezete, a, a tájba való illeszkedés, a, a étkezés, mint kultúra, mint művészet, ami messze meghaladja a szokványos étkezési fogalmakat. A mediterrán étrend számomra, aki támogatom ezt a jelölést, nagyon fontos, és nagyon köszönöm a bizottságnak, hogy támogatta ő is. Tudjuk, hogy a bizottság nem tagja az UNESCO-nak, nem vesz részt a döntéshozatalban az UNESCO-nál, ezt is tudtuk, de az Európai Bizottság azért támogatásáról biztosíthatja informális, közvetett módon, de pozitív eredménnyel ezt a jelölést bízunk benne, hogy befolyásolni tudják majd a szavazáskor a döntéshozatalt. Egy Európai Bizottsági Hivatalos nyilatkozat, amely ünnepélyesen támogatja a jelöltséget, mindenképpen hasznos lehet. Más szervezetek is ott vannak, az ensz a FAO például, amely ilyen befolyásolással él. Ami a kezelési, menedzselési tervet illeti, azt hiszem, hogy ebben mindenképpen fel kell lépnie, szerepet kell játszani az Európai Bizottságnak is. Határokon túlnyúló intézkedéseket kell javasolnia. A kultúrák közötti párbeszéd évét éljük, és a földközi tengeri térségbeli szomszédok között, akik támogatják ezt a jelöltséget, a marokkói királyság is megtalálható szeretnénk, hogyha az európaiak előnyös étkezési szokásokat vennének át. A bizottság diplomáciai munkát végezhetne, figyelembe véve, hogy a földközi tengeri térségben nem közösségi országok is a kezdeményezés mögött állnak. A bizottságnak tehát segítőkészségét kifejezésre kell juttatnia, és segítenie kell a különböző rendezvények során. En nombre del grupo... És végül a liberálisok részéről Makakis, Laci Makakis képviselője szó. A mikrofont kérjük, hogy kapcsolja be a hozzászóló. Először is eh, az indítványa. Köszönöm a bizottságnak. Eh, sok eh, dolog miatt irigylik Európát, az életmód, a társadalombiztosítási rendszerek, az életstílusunk és a táplálkozási szokásaink miatt. És ez egy olyan kulturális érték, ami különösen rávilágít a mediterrán étrend fontosságára. Ez egy olyan táplálkozási minta, ami Kréta szigetére, illetve Dél-Olaszországra jellemző. Mint ahogy a bizottság is elmondta, az olívaolaj különösen komoly szerepet játszik ebben az étrendben, és ezt az ősi táplálkozási elemet mindenféleképpen védeni kéne. Nagyrészt szerepel a zöldség és a gyümölcs is, a hal, ezeket az iskolai programokban is támogatják. Egyébként a bor is hozzátartozik ehhez az étrendhez. Gazdaságilag is nagyon fontos. A British Medical Journal 2008 eh, eh, kiadványa is rámutatott arra, hogy ez az étrend segíthet eh, a ér és szív megbetegedések visszaszorításában, az, a Parkinson kór visszaszorításában. És ezt eh, Krétán is eh, láthatjuk, eh, hogy hány ember él meg igen magas kort. Az én édesapám is egyébként Krétáról származik. És a világ kulturális örökségének a listájára történő felvétel nagyon fontos lenne, éppen ezért köszönjük a bizottság ezen erőfeszítéseit. Ha megnézzük a kínai vagy egyéb étrendeket, akkor ezekről megállapítható, hogy körülbelül harmadszorosa a rossz hatások ezen étrendek kapcsán. Itt a környezeti szempontokat is figyelembe kell venni, itt a marha hús termelést is befolyásolja mindez, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a lépést megtegyük, és köszönöm a Párizs úrnak is a munkáját. A Unión de Europa de las Naciones, el señor Musumeci. Por un minuto. Señor... Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Az Európai Unió azon döntése, hogy támogatjuk a mediterrán étrend szellemi örökségként való felvételt az UNESCO listára, kapcsolódik a nemzetek identitásának védelméhez is, amely a területekhöz fűződő kapcsolatokat illeti. Olaszország, Spanyolország, Görögország és Marokko, Marokko a főszereplője ennek, de ez nem szorítkozhat pusztán a mediterrán ami örökségként való elismerésére. Egyre erősebb kapcsolatot kell kialakítanunk az mezőgazdasági termékek és az étrend összefüggéseit illetően. Az egészséges táplálkozásra, az idényjellegű táplálkozásra kell koncentrálnunk, amelyeknek természetesnek kell lenniük újra adalékanyagok és vegyi tartósítószerek nélkül. A nemzetközi tudományos közösség is bizonyítja, hogy ez a fajta étrend csökkenti a halandóságot. Itt van például az olívaolaj, vagy a gyümölcsök, a, a vörös narancs, a szicíliai vörös narancs, amely rendkívül gazdag antioxidáns alkotó részekben. Célkitűzésünket remélem, hogy más mediterrán országok is osztják, hiszen itt speciális stratégiára van szükség, és csupán az Európai Bizottság állhat ennek a stratégiának az élére. Köszönöm. Dos minutos interviene ahora en nombre del... Két percben kap szót a GOL részéről. Guerreiro kolléga. Serão de saudar que procurem promover e salvaguardar. Köszönöm, elnök úr. Mindenféle kezdeményezést hallottunk már azzal kapcsolatban, hogy a helyi kultúrákat megtartsuk, főleg az, ami az élelmezésre vonatkozik. Ide tartozik a földközi tengeri étrend is, a mediterrán étrend, ami az emberi örökség része kell, hogy legyen, ahogy legalábbis az UNESCO elismeri. Ez az étrend jobb egészségi állapotot eredményez, ahogy ezt tapasztaltuk a mediterrán országokban és máshol is. Ahogy sokan elmondták már, a mediterrán étrend hagyományos. Gyümölcsöket, gabonaneműt, zöldséget, különböző fűszereket, húst használ fel, amelyek a mediterrán vidéken találhatók. Sajnos azok száma, akik ilyen módon étkeznek, egyre kevesebb. Ezért szükség van arra, hogy védjük a mediterrán étrendet, főleg a kap keretén belül és a közös halászati politikán belül. Az intézkedések főleg a kis ö, halászokra és a családi gazdaságokra kell, hogy irányuljanak, azért, hogy ö, továbbra is ö, ezeket a hagyományos termékeket tudják előállítani, amelyek részei a mediterrán étrendnek. Ezen kívül a piacokat is fenn kell tartani ezekben a helyi ö, régiókban, azért, hogy a mediterrán étrend a továbbiakban is fennmaradjon. Tehát meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezeket a minőségi termékeket támogassa az Európai Unió. Köszönöm szépen, elnök. Most az egyéni hozzászólók következnek. Kapola Santos úr, kettő percben először. Mikrofon. Mikro. Mikrofon. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nem könnyű egy ilyen témával foglalkozni, ami három külön kérdést is érint. Az egészséget, a táplálkozás és a gazdaságot. A mediterrán étrende három szempontot ötvözi. Úgy tűnik, hogy tudományosan nem lehet kétségbe vonni, hogy milyen előnyökkel jár a mediterrán étrend, ami elsősorban friss termékekre, helyi gabona, félékre, rizsre, szárított, aszalt termékekre épül, kertészeti termékekre, halakra, olaj, olivaolajra és a borra. A termelési rendszerek és a feldolgozási rendszerek hagyományos módszereket is tartalmaznak, ami még a római időkre vezethetők vissza, ami a gazdasági szempontokat illeti az a különböző mezőgazdasági ágazatok és halászat, illetve az idegenforgalom a mediterrán étrend kapcsán nagyon komoly hozzájárulást jelenthet a mediterrán régió gazdasági fejlődéséhez, és ezt mindenféleképpen meg kell őriznünk. Különösen ami a mezőgazdaságot illeti. A mediterrán mezőgazdaság az egyik legversenyképesebb az Európai Unióban, és a kap keretében továbbra is a különböző intézkedések ezt kell, hogy támogassák. Nagyon fontos az a lépés, hogy az UNESCO elismerje a mediterrán étrendet, mint a világörökség részét. Ezt mindenféleképpen támogatja az Európai Unió, hiszen ez nem csak a mediterrán országok javát, hanem az EU javát is szolgálja. Köszönöm, elnök. Most pedig Tatarella úr egy percben. Elnök úr, biztos úr. Az elhízottság súlyos és nagy problémává válik egész Európában, különösen a fiatalok körében. A szakértők szerint hogyha fontosnak tartjuk gyermekeink egészségét, a valódi recept, amelyet minden nap követnünk kell, az az, hogy visszatérünk a hagyományos mediterrán konyhához. Ez az egyetlen biztosíték, amelyet semmiféle pénzügyi válság nem sújthat. A Franco Accarino híres olasz séf, aki a szakértői bizottság tagja, mely a mediterrán étrend szellemi örökséggel való el, elismerésével foglalkozik, ő is a visszatérés a természethez jelszót tűzte zászlajára, az egyszerű ételeket, a minőségi konyhát. A mediterrán étrend nem a kenyér és a tészta bőségét jelenti, hanem a mozgásban gazdag életmódot is. Az olívaolaj és a jó bor fogyasztását, amelyek egészséges hatásúak. Hiszen az olaj csökkenti a koleszterin szintet a vérben, a mérsékelt borfogyasztás pedig antioxidáns hatással rendelkezik. A mediterrán étrendnek köszönhetően Olaszországban az egyik leghosszabb az élettartam, és a, a testtömegindex is a lehető legkedvezőbb. Az orosz köztársaság szenátusa a közelmúltban egyhangulag elfogadott egy dokumentumot, amely a mediterrán étrend világörökségként való elismerését támogatja. Remélem, hogy az Európai Parlament is hasonló véleményen van, és az Európai Bizottság is ennek megfelelően jár el. Köszönöm. Um- Mennyi időm van, elnök úr? Másfél perc válaszolja az elnök, köszönöm. Elnök úr, biztos úr. Nagyon hálás vagyok mindenek előtt az, Európa, az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottság elnökének, Párizs kollégának, amiért is előmozdította ezt a szóbeli kérdést, a fontos meghallgatás után, amely szakértők részvételével zajlott a mezőgazdasági szakbizottságban, tagadhatatlan, hogy a mediterrán étrend a világ örökség részét képezi az európai kontinensen, és az is tagadhatatlan, hogy rendkívül egészséges ez az étrend. A bizottság az elhízottság elleni fehér könyvben a mediterrán étrendet egy természetes gyógyszerként jelölte meg. A kedvező hatások az egészségre tudományosan bizonyítottak és külföldön is rendkívül sikeresek, például az USA-ban. A koncepciót azonban ki kell bővíteni, de ez azzal járhat, hogy ennek az, az étrendnek az eredetiségét veszélyeztetnénk. Az UNESCO elismerése egy meghatározást tartalmaz az a mediterrán étrend sajátosságaira vonatkozóan. És elmondanám Peris kollégának, hogy az európai gasztronómiai kultúra sajátosságaként beszélünk mediterrán étrendről manapság, de ez nem az egyetlen sajátosság természetesen nem az egyetlen jellemzője az európai táplálkozásnak. Biztos úr, ön tartotta magát elődje kötelezettségvállalásához, amennyiben elismerte ezen kezdeményezés fontosságát, és ezért köszönetet mondok önnek. Kiemelte, hogy nincs döntéshozatali hatásköre az UNESCO döntéshozatali folyamatában, azonban minden esetre diplomáciai tevékenységet fejthet ki, és itt az elnök félbeszakította a felszólalót. Battilok úr következik. Elnök úr, a mediterrán étrend kedvező hatásai több tudományos vizsgát is igazolja, az elhízottság az keringési betegségek ellen hat, Azonban itt nem az a lényeg, hogy a mediterrán étrendet az egész EU-ban kötelezővé tegyük, úgymond, és más étrendek ezeket háttérbe szorítsunk, amelyek a mediterrán éghajlattól eltérő viszonyokhoz alkalmazkodnak. A feladatunk az, hogy ezt az étrendet védelmezzük, sajátosságait meghatározzuk, és megakadályozzuk, hogy külső hatások károsítsák a mediterrán étrend imázsát és értékeit. De ezt is elő kell mozdítani, hiszen a mediterrán étrend megérdemli a védelmet és az el, népszerűsítés nemzetközi szinten. Fontos az étrend sajátosságainak meghatározása és ezek védelme, hogy elkerüljük, hogy ez az európai szellemi örökség a globalizáció tengerében elveszik. Köszönöm szépen. A spontán felszólalások következnek. Szifjeszki úr először. Köszönöm, elnök úr. A mediterrán étrend támogatást és védelmet érdemel, több oknál fogva is. Népszerű, és ugyanakkor e, kedvező egészségi hatásai is vannak. Ez nagyon fontos minden generáció számára, legyen fiatal, középkorú vagy idős. Nagyon sok információ, adat és kutatási eredmény áll rendelkezésünkre. Nagyon jó alap ez, amelynek értelmében védenünk kell a mediterrán étrendet. Pozitív egészségre gyakorolt hatásai egyértelműek a szív- és érrendszeri betegségek esetében például és ez mindannyiunk számára pozitív. Köszönöm, elnök, köszönöm. Macaki szór következik. Elnök úr, biztos úr, az étrend nagy mértékben hozzájárul a jó egészségi állapothoz. Kellő tudományos bizonyítékok is rendelkezésre állnak, hogy a mediterrán étrend Dél-Európában, különösen Krétán és Cipruson hosszabb élettartamot biztosít szemben a junk fooddal, a hamburger, a chips és hasonló alacsony tápértékű étrenddel. Ez az egészséges étrend különösen a gyermekek esetében nagyon fontos. A bizottságnak éppen ezért többet kellene tennie annak érdekében, hogy a tagállamok hatékonyan szorgalmazzák a mediterrán étrend alkalmazását iskolákban, és megtiltsanak olyan étrendet, ami egészségkárosodáshoz vezet. Én nem egészen értem biztos úr, hogy az EU miért nem tagja az UNESCO-nak. Nem lenne ez így célszerű? A hozzászólót félre szakította az elnök. Tomaszewska asszony következik. Elnök úr, természetesen jobb a megfelelő étrend és az egészségkárosodás elkerülése. Nem szabad azonban imitálni és lemásolni a modern élelmiszer technikákat, különös tekintetel a koleszterin szintre. Nagyon fontos, hogy a hagyományokra, jó hagyományokra támaszkodjunk, ami a jövő egészségi állapotát befolyásolja, és ezt a mediterrán étrend mindenféleképpen biztosítja. Éppen ezért üdvözölném a világörökség listájára való felvételt, elnök úr. Köszönöm, most pedig a vita lezárásaképpen Martinez úr, aki. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy Párizs kollega, egy brit adta be ezt a dokumentumot, mert 2000 évvel ezelőtt a, a római katonák o, o, o, vitték el Nagy-Britanniába az olívaolajat, stb. stb. Persze ebből nem kell nagy messze menő következtetéseket levonni. Persze az nem észszerű, hogy az Európai Bizottság ne tekintsen vissza a következő tényre. Először is, hogy segítsen az ilyen jellegű termelésben, illetve az olajbogyó és az olajtermelés veszélyeztető tényezők leállítása, a mediterrán térségben kialakuló helyzet javítása. Úgyhogy biztos úr, elnök úrral együtt jó lenne, hogyha Portugáliában az elnök megszakítja a hozzászólót. Most pedig Spidla biztos úrnak adom meg a szót. Dámy, dámy a pánové, komisze, na Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság azon stratégia alapján, amely a fehér könyvben is található, támogatja azokat a javaslatokat, minden olyan javaslatot, ajánlást, amely az egészségesebb táplálkozást eredményezi. Az Európai Bizottság aktívan támogatja ezeket a kezdeményezéseket, mind a mellett csak egy szűk látókörű ö, ö, hozzáállást ö, az étkezésben nem támogathatunk. Főleg azért, mert ö, nagyok a különbségek az egyes tagállamok között ö, és a régiók között. Nyilvánvalóan vannak különbségek az egyes mediterrán országok között is. Ez azonban semmiképpen nem jelenti azt, hogy amit én mondtam bevezetőmben nevezetesen, hogy a bizottság erőteljesen támogatja ezeket a kezdeményezéseket a mediterrán étrend vonatkozásában, hogy bekerüljön az UNESCO világörökség tárházába. Bár nem vagyunk az UNESCO tagjai, támogatjuk ezt az elképzelést, és biztos vagyok benne, hogy van módja annak, hogy támogassuk ezt a kezdeményezést. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy csak egy hozzászóláshoz szóljak hozzá, mert nem értek egyet vele. Igazán nem értem, hogy a finnországi ügynökség vonatkozásában miért nyilatkoztak így. Nem tudom, miért akarják bezárni. Biztos vagyok benne, hogy képesek arra, hogy az ügynökség feladatát ellássák hiszem, hogy ennek az ügynökségnek a helyszínét helyesen választották meg. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Nem tudom, hogy vannak-e különbségek, e, nézeteltérések a frakciók és a különböző régiók között. Lengyelország, Németország, Portugália, Spanyolország, Németország, Nagy-Britannia között Görögország Ciprus között vannak. Úgy gondolom, azonban egyhangúan le, támogatták eh, ezt a kezdeményezést a vita során. Mindenesetre köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, a hozzászólását, néhány perc szünetet tartunk, legalább időben sikerült lezárni ezt a vitát, és eléggé békés is volt a vita, mindenki meghallgatta a másikat, ez nagyon jó ómen a jövő illetve erre az új évre. Úgyhogy délben folytatjuk a szavazással. Köszönöm szépen!